szavak, ezekre érdemes emlékezni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és még egyszer szeretném az indiai parlament képviselőinek mindig szeretettel várjuk Önöket Európában. Most pedig a jelenlegi vita lezárásaként a tanács és a bizottság nyilatkozataival kapcsolatban megkapja a szót Franz Timmermans. Köszönöm szépen! Szeretnék reagálni azokra a megjegyzésekre, amelyeket hallhattunk. Először Görögország. Itt megint csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy az Európai Bizottság kompromisszumra törekszik, olyan kompromisszumot várunk, amely mindenki számára elfogadható, és nem szeretnénk, hogyha a görög emberek tovább szenvednének, és a problémára megoldást akarunk találni. Azok önök között, NATO úr, Löpen asszony, akik azt mondják, hogy a görög emberek nagy barátjai, és ugyanakkor az euró ellen szónokolnak, akkor lehet, hogy vagy az érvelésüket, vagy a barátságukat kell végig gondolniuk, mert a görög emberek nagy része nem akarja, hogy az eurozónából kizárják őket, sőt, tehát nem hiszem, hogy ha önök olyan nagy barátai a görög államnak, és, illetve a görög embereknek, akkor ezt a nagy bölcsességet kellene talán végig gondolni jobban. Lehet, hogy ön teljesen megőrült, önnek a barátai is ezt mondják önről, Minden esetre én inkább szeretném, hogyha ellenségeim lennének, mintha olyan barátaim, mint ön. Egy másik nagyon meglepő gondolat az az, hogy Natal úr aggodalmaskodik, hogy, a, hogy tegnap nem tudtak eljutni a barátai ide az Európai Parlamentbe egy sztrájk miatt. Nos, hát akkor talán az Európai Parlamentet kellene megszüntetni, nem? Vagy nem tudom, mit gondol, hogy erre mi a megoldás. <laughs> Yes, and I, I, I would hope that all... Én is remélném azt, hogy azért a brit képviselők nem fogják elfelejteni azt, hogy milyen nyitottak a világ felé, és mennyire magabiztosak, és nem csak abban gondolkodnak, hogy milyen, hogy, hogy kell falakat építeni Európa határára. Egy másik gondolat a migrációval kapcsolatban. Most vagy találunk európai megoldást, vagy nem fogunk egyáltalán megoldást találni, és tovább kell majd érmákkal. Ez az én megoldásom, ez az én gondolatom erről. Az, hogyha azt akarjuk elképzelni, hogy az embereket nem beengedve megoldjuk a problémát, ez nem csak morálisan, hanem politikailag is elképzelhetetlen. Egyszerűen nem fog így ez megtörténni. Nem szigetország vagyunk a világ közepén, az óceánok közepén, tehát erre megoldást kell találni. És úgy egyébként is mit fog mondani azoknak a családoknak, akik a háború elől menekülnek, mondjuk Damaszkuszból, vagy Szíria más területeiről, hogy maradjanak csak nyugodtan ott, majd megölik maximum magukat, vagy maradjanak a régióban. Mondják azt akkor Jordániában, vagy Libanonban, ahol már így is egynegyede az áll, a lakosságnak menekültekből áll. Tehát az, hogyha azt gondoljuk, hogy kizárva az embereket megoldjuk ezt a problémát, hát ez nem felelősségteljes. Inkább egy megolda- olyan megoldást kell találni, amely az értékeinken alapszik, hogyha az értékeinket szembeköpjük, akkor minden más területen is hiteltelenné válunk. Éppen ezért azt szeretném kérni a tanácstól is, és holnap ezt fogom megtenni, hogy a bizottság javaslatát és gondolatmenetét kövessék, vagy adjanak akkor ennél jobb megoldást. A bizottság továbbra is fogja magát tartani ehhez a javaslathoz, mert a parlament is támogatja őt ebben, és korábban is megpróbáltuk már ezeket az önkéntes megoldásokat, és nem működtek. Márpedig ez politikai és morális kérdés, ebből le kell tudni vonni a következtetéseket, és ezért remélem, hogy az Európai Tanács is komolyan fogja venni ezt a gondolatot. Ferhofstadt úr Magyarország kérdését vetette föl. Most Magyarországgal felvettük a kapcsolatot, hogy megértsük azt, hogy milyen technikai kérdésekről beszélnek, stb. Tehát egyeztetések vannak és megpróbáljuk megérteni azt, hogy mi történt pontosan, és azt fogjuk kérni a tagállamoktól, hogy a, ezeket a szabályokat betartsák, és amennyiben nagyon nagy a nyomáshelyzet, ami egyébként Magyarország esetében most úgy néz ki, hogy van, akkor vannak olyan eszközök a kezünkben, amelyekkel ezek a, ezt a sürgős helyzetet meg tudjuk oldani. De az, hogy leállítsuk a menedékkérelmeket, vagy ezeknek az elbírálását, az egyszerűen elfogadhatatlan, és ezért Magyarországgal is együtt fogunk működni ebben. Tehát beszélünk velük erről, és ugyanakkor kérjük a tagállamokat, hogy tartsák be azokat a szabályokat, amelyeket közösen alkottunk meg. És ezt Magyarországgal is meg fogjuk tenni. És végül, elnök úr, arra szeretnék még egyszer emlékeztetni a bizottság nevében, hogy ez a mostani európai csúcs nagyon bátor lépéseket kell, hogy tegyen a bevándorlás kérdésében. Hogyha ma nem teszünk semmit, akkor még többen fognak meghalni, nem fogjuk tudni megvalósítani a szabályokat és azokat az intézkedéseket, amelyekre szükség lesz a jövőben. Jean-Claude Juncker és más európai biztosok is tartjuk magunkat a javaslatainkhoz, és tudjuk, hogy a parlament is mögöttünk áll. Köszönjük. Ora, per il consiglio. Most pedig a tanács nevében megkapja a szót Kalenina Lukasevika. Mikro. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt első alelnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a vitát. Ami a bevándorlást illeti, mint említettem, a tanács átfogó, hosszú távú megoldást próbál találni. A bizottság tartja a javaslatát, viszont a tanács nincs meggyőződve arról, hogy ez volna a legjobb módja a probléma mögöttes okai megoldásának Tisztelt képviselők! Hogyha többszöri áradás van, akkor nem vödörrel kell ezt megoldani, hanem gátat kell valahová építeni. Hangsúlyozni szeretném azt, amit az elején elmondtam, a tanácsban senki sem kérdőjelezi meg azt, hogy segíteni kell mindazokat, akik erre rászorulnak. Senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy nagyon fontos megerősíteni a fejlesztési együttműködést. Senki nem kérdőjelezi meg a szükségességét a tranzitországokkal, az eredet országokkal, a származási országokkal, illetve nagyon fontos küzdeni az ember csembészek ellen. A legjobb megoldásokat kell megtalálnunk, hosszú távú megoldásokban kell gondolkodnunk, egy olyan megoldásban, amely működőképes. A tanács mindig is kész volt reagálni aktívan dolgoztunk azon, hogy megvalósítsuk azokat az intézkedéseket, amelyeket az áprilisi csúcson fogadtunk el, és hogy megakadályozzuk az emberek halálát. A Frontex költségvetését megháromszoroztuk, és a tagországok plusz technikai segítséget nyújtottak a Frontex számára, ez pedig lehetővé tette azt, hogy a földközi tengerben életeket mentsünk, és megakadályozzuk azt, hogy az áprilisi tragédia újból bekövetkezhessen. A tanács megállapodott a mediterrán térségben a művelet elindításában, ami a közös kül- és biztonságpolitikát illeti, illetve szeretné erősíteni a tranzitországokkal. A tanács meg fogja találni az, átmeneti, az átfogó megoldást a bevándorlás kérdéseire és általában, ami Görögországot illeti. Értem azt, hogy az Európai Parlament eh, türelmetlen. Mindannyian Görögország felé tekintünk türelmetlenül, és egyetértek azzal, hogy nem könnyű a helyzet. Viszont eh, Görögországnak meg kell engedni azt, hogy bebizonyítsa, hogy képes reformtervet bemutatni, és ezt meg is valósítani. A holnapi találkozó remélhetőleg pozitív hírekkel zárul majd. Senki nem fullad még vízbe attól, hogy belép a vízbe, esetleg uh, akkor fullad meg, ha sokáig marad a vízben. Görögországot éppen ezért ki kell mentenünk a reformok, a konszolidáció nagyon gyakran fájdalmas lépésekkel járnak együtt. A saját országom tapasztalatai alapján is elmondhatom azt, hogy az emberek a döntések bonyolultságát értékelik, ezek kemény döntések a kormány részéről, de szükség van rájuk a stabilitás és az emberek jóléte érdekében. Éppen ezért nem hosszas agonizálásra van szükségünk, hanem hosszú távú megoldásokra. Mindennyiunk érdeke, hogy egy eh, virágzó, erős Európát lássunk. Az egyesített eurozóna, a stabil gazdaság céljaink. Éppen ezért eh, nagyon fontos, hogy felülkerekedjünk az akadályokon, bátran kell fellépnünk, illetve meg kell tennünk mindazt, ami szükséges az Európai Tanács napirendjei közé a gazdasági kormányzás is betartozik az Európai Unióban, az öt elnöki jelentése, az országspecifikus ajánlások, illetve a belső és külső biztonság megerősítése az Európai Unióban. Ezek a kérdések összefüggnek egymással. Köszönöm szépen a mai vitát, és meg szeretném ragadni a mai alkalmat arra, hogy teljes szívemből megköszönjem a hat hónap alatt a lett soros az Európájával folytatott együttműködést, nagyon élénk vitákat folytattunk, nagyon sok nehézségen kellett órá lettünk, és fontos kérdésekben sikerült konszenzusra jutnunk. Köszönöm szépen ezt a munkát, ami pedig a következő luxemburgi soros elnökséget illeti, az Európai Uniót kívánom magunknak azt, hogy a luxemburgi elnökségnek, hogy eh, több növekedés legyen és kevesebb válság. Köszönöm. Anche il Parlamento ringrazia la... parlament is szeretné megköszönni a leköszönő elnökség munkáját és az kiváló együttműködést, amelyet eh, ki tudtunk alakítani önökkel. Köszönjük szépen, és ezt a vitát most lezárjuk. Da, continuăm, uh, continuăm ședința noastră plenară, dar înainte de... Folytatjuk az ülést, kedves kollégák. Mielőtt azonban tovább lépnénk, Glezos úr kért szót. Szeretne ügyrendi kérdésben felszólalni, tessék Glezos úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem is az ügyrendel kapcsolatosan szeretnék felszólalni, hanem az előző vitával kapcsolatosan lenne mondandóm. Nekem megígérték, hogy szót kapok, és aztán ez mégsem történt meg. Szerettem volna egy percben röviden felszólalni, megígérték nekem, hogy ezt megtehetem, és aztán végül csak nem kaptam szót. Akkor most mit tegyek? Ha jól értem, mondja az elnök, az volt a gond, hogy az előző vitánál csak a frakciók szószólói kaptak szót. Éppen ezért az egyéni képviselők nem szólalhattak fel, Talán most, akkor megadhatom a szót, és elmondhatja a mondandóját, ha kívánja. Ha akarja, akkor most elmondhatja, amit szeretne. Da, puteți să luați cuvântul. Igen, parancsoljon. Öné a szó. Θέλω να feso, και ήθελα να feso ένα ερώτημα. Köszönöm. Egy kérdést szeretnék intézni a kollégákhoz. Egy olyan kérdést, amely nagyon foglalkoztat engem, és amely szerintem nagyon fontos Európa számára is, hogyha a demokratikus úton akarunk tovább haladni. Tiszteletben tartjuk-e egy nép akaratát, avagy sem? Ez a kérdés. A görög nép a választások alkalmával úgy döntött, hogy nem az eddigi úton akar haladni, hanem hogy szeretné saját jövőjét kialakítani, meghatározni, tiszteletben tartjuk-e a görög nép ezen döntését. És itt nem csak a görög népről van szó, hanem a demokráciáról, a demokrácia alapelveiről. Tiszteletben tartjuk-e egy nép akaratát, avagy sem? A görög nép úgy döntött, hogy ő szeretne határozni a saját jelenéről, a saját jövőjéről, és nem akarja, hogy megfojtsák őt a hitelezők. A tárgyalások nem hoztak eredményt, az országnak egyetlen egy választási lehetősége volt, vagy aláveti magát mások akaratának, vagy pedig vesztébe rohan. Néhány nap múlva az én mandátumom lejár. Szeretném azt, hogy minden képviselő legjobb lelkiismerete szerint válaszolja meg saját magának ezt a kérdést. Kérem, hogy gondolkozzanak el azon, amit mondtam. Elnök, köszönjük szépen Glazos úrnak. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontunkra. Fernándes úr és Bolman úr jelentéséről van